az Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Kedves kolléganők és kollégák, folytatjuk az ülést. A napirendünk következő pontja egy ajánlás második olvasatra. Toyn Manders jelentéséről van szó, címe pedig a texti termékek elnevezése és ehhez kapcsolódó címkézés. Most Manders kollégának, az előadónak adom meg a szót. Köszönöm, Nagyon gyorsan kezdte el az ülés, nem szoktam hozzához, hogy azonnal megkapom a szót. Szeretném mindenkinek megköszönni a kitűnő együttműködést az összes árnyékjelentéstevővel, és a bizottságnak is köszönöm azt, ahogyan együttműködött velünk, és szeretném a tanácsnak is köszönetemet kifejezni a magyar elnökségnek. Az a véleményem, hogy kikerültünk a zsákutcából ezzel a témával kapcsolatban. Különösen örülök annak, hogy ez most egy rendelet lett, és nem irányelv. Ugyanis az a véleményem, hogy a rendeletek garantálhatják az egységes alkalmazást. Monti professzor is a vizsgálódásában, a tanulmányában ezt világossá tette különböző szinteken hajtják végre a jogszabályokat, és akkor nem működhet igazán jól a belső piac. Tehát örülök, hogy egy rendeletet alkotunk meg, és egy sor dolog javul a javaslat a fogyasztó védelem jegyében született meg, és tulajdonképpen a fogyasztókat alig is említjük ebben, a politikusok nyilvánvalónak fontosnak tartják azt, hogy a fogyasztók érdekeit védjük ezzel a rendelettel, és ezt tettük meg. Van több nagyon lényeges eleme ennek a rendeletnek az allergiás, allergiás reakciókat említeném meg. Itt a bizottság azt mondta, hogy hajlandó a legfontosabb kérdésekkel kapcsolatban egy tanulmányt elkészíteni, és 2013. szeptember 30-ig bemutatja nekünk a tanulmány eredményeit, és hogyha pozitív eredmények lesznek, akkor a tanács is bejelentette, hogy készen áll az együtt gondolkodásra. A kémiai anyagokra adott allergiás reakciók nagyon fontosak, ugyanis vannak olyan fogyasztók, akik, akik allergiásak bizonyos termékek viselésére vagy belélegzésére. Ezért meg kell néznünk, hogy van -e lehetőség arra, hogy megóvjuk ezektől a veszélyektől a fogyasztókat. Sokszor vannak félrevezető kereskedelmi gyakorlatok is, és az Európai Unióban 2005 óta tiltjuk ezeket, de nem elég egyértelmű, hogyha a származási helyet nem ismerjük, vagy túl kevés jogszabály van, akkor bizony sor kerül vissza élésekre, és felkértük a bizottságot arra, hogy vizsgálja meg azt, hogy lehetséges-e egyértelműbb jogszabályokat hozni, amelyeknek segítségével világossá egyértelmű egyértelművé tenni a fogyasztók számára, hogyha valami Németországban, Olaszországban vagy Németországban került előállításra, és ez áll rajta, akkor ez valóban így is van, ebben bízhatnak, és az Európai Unióban tényleg az, ami a címkén van, az igaz. A még nagyon örülök annak is, hogy most megkinyitottuk az ajtót a modern technikák előtt, tehát nem csak arra van lehetőség, hogy a régi textil termékeket címkével lássuk el, hanem modern technikák alkalmazására is lehetőséget nyitottuk, és hogy ezekkel kapcsolatban is megfelelő tájékoztatást kapjanak a fogyasztók. A tanács elfogadta, hogy az állati eredetű termékek szörmét és felkeltünk kimutatni. Néha nagyon nehéz lát, megkülönböztetni, hogy most igazi szőrméről vagy műszörméről van szó, szóval pedig ez fontos, hogy a fogyasztó ezzel tisztában legyen. Az Európai Bizottság elkészített majd egy tanulmányt, aminek az a célja, hogy a jó együttműködést biztosítsa, és az elektronikus kereskedelem szempontját is figyelembe vegyük, hiszen az e-commerce egyre inkább elterjed, és európai standardokat kell alkalmazni a címkézésben. És ez a tanulmány majd az ezzel kapcsolatos helyzetet is egyértelművé teszi. A modern világban ugye 23 nyelven lehetetlen címkézni, hiszen a modern technikával együtt sem ez, ez nem lehetséges, és az a véleményem, hogy elég bizalmat teremtünk azzal és a, azzal a megoldással, ami most született, és szeretnénk mindenkinek megköszönni, aki hozzájárult a jó eredményhez. Köszönöm. Köszönöm szépen, Manders úr és Győri asszony a következő tanács képviseletében

Köszönöm szépen, Győri asszony. Most pedig Tajáni eh, urat hallgatjuk meg a bizottság eh, elnök helyettesét. Signori, signori. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő urak és hölgyek! Először Manders úrnak szeretnék köszönetet mondani végzett munkájáért, a többi elnyék jelentéstevővel és a bizottsággal együtt, hogy aztán létrejöjjön ez a megállapodás a tárgyalások végén, amely tárgyalások bizonyosan nem voltak könnyűek. De az a fontos, hogy egyáltalán létrejöhetett második olvasatban egy megállapodás, mert ez lehetővé teszi a polgárok és a vállalkozások számára, hogy hamarabb használhassák az új szálakat, az új innovatív termékeket, és az ö, nemzeti hatóságok számára is le lehetővé teszi ez a költségcsökkentést. Még egyszer köszönetet mondok a parlamentnek, hogy hozzájárult az intézményközi vitához, módos módosításokkal. Ezek közül egyesek külön kiemelték a politikai dimenziót és azt az érdeket, amivel a fogyasztók viseltetnek ezen kérdés iránt. Az első olvasatban, amikor a parlament nagy többsége elfogadta ezt a dokumentumot, akkor felvetették, hogy nagyon fontos a textiltermékek címkézéséről körű vitát folytatni, beleértve a származási hely megjelölését, és ki kell terjeszteni ezen rendelet hatáját megfelelő ágazatokra feladatokra. A tárgyalások rugalmasságot igényeltek mindenkit, mindenféltől, hogy aztán gyakorlati megoldásokat tudjunk találni. Ez a szöveg egy kiegyensúlyozott kompromisszum, a parlament számos módosítóját is beillesztették ebbe, és fontos kiemelni, ahogyan Győri asszony is ezt megtette beszédében, a jövőben a fejlesztéseket is megnyitja a kaput ez a dokumentum. A fogyasztóknak tehát joguk lesz a jövőben a jobb tájékozódásra, az állati eredetű összetevőket illetően, és az teljes összetételét megismerhetik a textil termékeknek. Egy másik eredménye ennek az új rendeletnek az egyszerűsítés. Mivel a bizottság egy részletes technikai mellékletet vált fel ezzel a rendelettel, amelyre, amely melléklet több mint 50 oldalból állt. De ez a ö, rendelet még nem az utolsó szakasz ennek a folyamatnak, ez csupán egy kiinduló pont, hiszen folytatni kell az ellenzéseket, és a jogszabályt javítani kell. Az új rendelet szövegében szerepel egy globális felülvizsgálati záradék, amely felhívja a bizottságot arra, hogy további kötelezettségeket írjon alá címkézés területén, hogyha ezt szükségesnek látja. A bizottság tehát be fogja nyújtani megfelelő jogalkotási javaslatait azokban az ágazatokban, ahol ez szükséges, hogy nagyobb harmonizáció jöjjön létre most tett kötelezettséget vállalok a parlamenttel szemben arra, hogy ezt a felülvizsgálatot azonnal és mélyreható módon el fogom végezni mert vannak dokumentumok a fogyasztókkal való konzultációra, egyrészt arra vonatkozóan, hogy mely információk fontosak, és milyen módon kell ezeket az információkat rendelkezésre bocsájtani a technológiai fejlesztés fényében, és milyen módon jelennek meg az igények a nyomon követhetőség tekintetében, illetve a társadalmi felelősségvállalás mennyiben befolyásolja a textilipart, hogyan lehet a digitális korszakban a rendelkezés álló technológiákat jobban kihasználni, és az Európai Unió hogyan tudja hozzáigazítani jogszabályait a polgárok azon növekvő igényeihez, amelyek elkölcsi, szociális és környezeti téren megjelentek. Nos, tehát elnök úr, ezek azok a témák, amelyekkel kapcsolatban a munkák már megkezdődtek. A származást jelző védjegy az egyik legfontosabb eleme munkánknak. A felülvizsgálat tehát alkalmat nyújt arra, hogy támogatásomat még egyszer kifejezzem a származási védjegyel kapcsolatban, és még egyszer tisztázzam a Médin kérdését, amely egy szükséges eszköz az európai vállalatok versenyképességéhez és az Európai Unió polgárainak egészsége szempontjából is fontos. Ezt a témát mélyreható módon meg fogjuk vizsgálni, hogy világos szabályok szülessenek, hogy ne legyenek félrevezető információk, és így módon megkönnyítsük a fogyasztók választását, amikor megvásárolják a terméket. A bizottság értékelni fogla, fogja azt is, ahogyan Manders úr is jelente, hogy milyen kapcsolat van a vegyi anyagok és az allergia között a textilipari termékekben egy megfelelő elemzés ebben az ágazatban meg fogja mutatni, hogy a, például a REACH jogszabályt hogyan lehet a legjobban alkalmazni erre az ágazatra is. Röviden tehát a címkézésre a Made in védjegyel a fogyasztó biztos lehet abban, hogy egy olyan textilterméket vásárol, amely egészségét, gyermekei egészségét nem károsítja, hiszen valamennyi szabálynak megfelel ebben a fontos rendeletben, amely az európai intézmények áldozatvállalásával született meg. A felülvizsgálati záradékért még egyszer köszönetet mondok a tanácsnak, amiért kiemelte ezen felülvizsgálati záradék fontosságát, illetve azt a hajlandóságot, hogy együtt működnek a bizottsággal, hogy ezt az eredékot beillesztik a rendeletbe, és aztán következik majd 2013-ig, egy szeptember 30-ig egy újabb jogalkotási javaslat részünkről. Mindezt a lehető leghamarabb megtesszük majd, és szolgálataimnak már megadtam a megbízást, hogy kezdjenek el dolgozni ezen a feladaton. Dani. Köszönöm szépen Tajani biztosnak. Most a frakció képviseletében hallgatjuk meg a képviselőket. Sajdemúze képviselő először. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák, végre megállapodás született ezzel a fontos témával kapcsolatban. Valamennyien nagy erőfeszítést tettünk, hogy sikerüljön egy közös álláspontot kialakítani a tanács és a parlament eltérő nézőpontja tekintetbevételével. Célom az volt, hogy kötelező normákat alakítsunk ki a származás megjelölését, illetően a textiltermékeken, hiszen a fogyasztókat és a vállalatokat védeni kell. Azt hiszem, hogy a ma elért kompromisszum kiváló eredmény. Kértem kollégáimat, hogy harcoljanak a tanácsban, és ezt azért mondom ezt a szót, hogy harcolnak, mert nem voltak könnyűek a tárgyalások. Itt nem csak a médiára utalnék, hanem különösen a nyomon követhetőségre. Ez a helyes út, hogy tájékoztassuk a fogyasztót, mielőtt megvásárolná a terméket. Ma az európai fogyasztók Made in Italy, Made in France és a többi megjelöléssel találnak textiltermékeket az európai piacon, noha ezeket a termékeket máshol készítették. Új technológiákat, mint a mikrochip és az RFID kell használni a címkézéshez, hogy a termékek hamisítását megelőzzük. Kiterjesztettük a rendelet hatáját, mert úgy véljük, hogy a textiliparnak nagyobb védelemre van szüksége rövid időn belül. A közös nyilatkozatban, amelyet a parlament és a tanács elfogad, kiemelődik a nyomon követhetőség és a származási hely megjelölésének fontossága. A tanács magatartása bizakodóvá tesz a jövőt illetően. Nagy érdeklődéssel várjuk a bizottság által kért tanulmányt, melynek újra köszönetet mondok a kötelezettségvállalásért, és azért, hogy előre hozzák ezen jogalkotási dokumentum megszületését. És erre valóban szüksége van a textiliparnak mindenképp meg kell hallgatnunk polgárunk jogos igényét, hogy megfelelő információval rendelkezzenek ezen termékekről, hiszen végeredményben valamennyien fogyasztók vagyunk, és ezen célkitűzés elérése valamennyiünk érdekét szolgálja. Köszönöm szépen Komi képviselőasszonynak, most pedig Schalde Móze asszony következik kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr és önnek is biztos úr szeretnék köszönetet mondani, valamint köszönöm, hogy ilyen kitűnő kompromisszumot sikerült elérni. Manders úr a jelentéstevő kitűnő munkát végzett, és nagyon jó volt az együttműködés a parlament és a tanács, valamint a bizottság között. Technikai módosításokat is benyújtottunk, és az Európai Parlamentben szerencsére sikerült most a második olvasatban olyan elemeket is bevinni a jogszabályba, amelyeknek hatására végül is ez nagyon előnyös lesz a fogyasztók számára, és tulajdonképpen ez a döntő jobb lesz a címkézés, a jelölés, és ez nagyobb biztonságot nyújt majd a fogyasztók számára. Ami számomra és a Szociáldemokrata frakció számára a legfontosabb volt, az um, annak a garantálása volt, hogy uh, ne uh, lehessen az egészségre, ne gyakorolhassanak az egészségre káros hatást a textíliák. Most eldőlt, hogy készül majd egy tanulmány annak igazolására, hogy a textíliákban nem maradhassanak veszélyes anyagmaradványok, és ennek mi szociáldemokraták nagyon örülünk. Egyetértettünk azzal is, hogy a nyomon követhetőség rendkívül lényeges, és ugyanígy a fogyasztó számára nagyon fontos a származási hely jelölése. Talán még a méretek harmonizálására is lesz majd lehetőség, és a, ezt majd a jelölések során a jövőben majd valamikor alkalmazhatjuk, de most is elég messzire jutottunk, és világosá vált, hogy itt az EU jogszabályi alkotása során fontos, hogy a megszertett eredmény hasznos legyen a vállalatoknak és a fogyasztóknak is. Így lehet garantálni a belső piaci jó működését. Köszönöm minden kollégának a szuper jó együttműködést, szerintem nagyon jó eredményt értünk el. Nagyon köszönöm, Sárda Móze kolléganő, most pedig másfél percben Buszoly képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék gratulálni eh, Tony Manders úrnak, a jelentéstevőnek. Eh, eh, nagyon kitartóan tárgyalt a tanácssal a rendelet tervezetről. Második olvasatban is így sikerült megegyezni. Ez a textilipar versenyképességét is javítja, és biztosítja a fogyasztók jobb tájékoztatását. Nagyon sok pozitívumot kiemelhetünk a megszületett eredmény kapcsán egy, egyszerűsödött az eljárás, az egyes melléklet kapcsán csökkennek az adminisztratív költségek, és az alacsonyabb költségek révén megmaradó pénzt tulajdonképpen innovációra lehet felhasználni. Nagyon jó ez az eredmény a fogyasztók számára, hiszen megfelelő tájékoztatást kapnak az adott termékekről, mielőtt azt megveszik, mielőtt döntenek a megvásárlásról. A bizottság eredeti elképzelése kicsit módosult, és azzal is egyetértek, hogy talán még több időre van szükségünk, a, ahhoz, hogy a méretek harmonizálásával kapcsolatban is előbbre tudjunk lépni, de hát az első lépést megtettünk. A nem állati eredetű, nem textil alkotó részek jelölésevel kapcsolatban nagyon fontos előrelépés történt a mostani megegyezés szerint. A rendelet hozzá fog járulni ahhoz, hogy az egységes belső piac kiteljesedjen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Buzoly kollega, most pedig kettő percben Bilán úré a szó. A A textil eh, termékekkel eh, kapcsolatos új eh, rendelet azt tud biztosítani, hogy könnyebben lehessen új textilszálakat kifejleszteni és piacra dobni. A jövő a most megszületett megállapodás tulajdonképpen egy-két ponton különbözik az a bizottság eredeti javaslatától, sok a technikai módosításra is javaslatot tettünk, de végül is a cél az volt, hogy támogassuk az európai textilipar fejleszt, fejlődését, és biztosítsuk új innovatív termékek gyors piacra jutását. A munka eredményeképpen most jelentős mértékben leegyszerűsödnek majd az eljárások. A parlament javaslatot tett arra is, hogy a származási hely jelölésével kapcsolatban jobb szabályzás sülessen. Ennek kapcsán a megszületett kompromisszumot üdvözlöm. A frak- frakcióm egyébként a bizottság eredeti javaslatát támogatta, ami sok előnyel járt volna a fogyasztók és a piac számára egyaránt. A bizottság felkérést kapott arra, hogy készítsen egy alaposabb elemzést az Európai Unión kívüli folyamatokról, és 2013-ig készítsen egy jelentést számunkra a termékek jelöléséről. És ezután a tanulmány, ha ez szükségesé teszi, akkor egy új jogalkotási javaslatot is beterjeszt majd a bizottság. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk, jó megjegyzés született az állati eredetű nem textil alkotó a szörmékről is. És hogyha tovább dolgozzunk a textiliparban alkalmazott méretek egységesítésén, akkor még jobban ki tudjuk használni majd a vállalatok a lehetőségeit. Köszönöm szépen, most pedig Svenzon asszony következik kettő percben. Köszönöm, elnök úr. A fogyasztó hatalma nagy. És nagyon komoly dolog ez, és természetesen a fogyasztónak meg kell adnunk a lehetőséget, hogy a hatalmával éljen. Hogy sokkal több információt kapjon a termékről, hogy okosan döntsön, amikor vásárol. Éppen ezért különösen szeretném megköszönni az előadónknak, Manders úrnak azt, hogy ennyire fáradozott azon, hogy a fogyasztó sokkal több információhoz jusson, amikor dönt a vásárlásról. Szeretném megköszönni az árnyék előadóknak is fáradozásaikat abban az értelemben, hogy növeljék a fogyasztó hatalmát. A GUE NGL nevében nyújtottunk be módosítókat a származási hely megjelölésével kapcsolatban, ezen kívül a környezetvédelmi hatásokkal kapcsolatban és az állati eredetű szálakkal, illetve termékekkel kapcsolatban. De a kompromisszum érdekében támogatom a javaslatot. Ami a vegyszereket illeti, az információ véleményünk szerint egy kicsit hiányos, hiszen nagyon sok vegyszert használnak a textiliparban. Azonban a bizottság megígérte, hogy tanulmányt fog írni ezekről a dolgokról is, amelyek roppant fontosak. Éppen ezért nagyon lényeg, hogy megkapjuk ezeket az információkat, hogy a közegészséget védjük, hogy az allergiát leküzdjük, hiszen az allergiás megbetegedések nagy mértékben növekedtek az elmúlt időben. Ebben az esetben eh, örülök, hogy eh, az állati eredetű részeket is jelölni kell a terméken. Tehát szeretném megköszönni mindenkinek ezt a kiváló munkát, azért, hogy eh, növekedjen a fogyasztó hatalma. Köszönöm. Köszönöm szépen, Svensson asszony. Most Rossi kolléga kap egy percre szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Ez az intézkedés három már elavult irányelvet vált fel, és a textiltermékek címkézésére vonatkozik, amelyeket a közösség területén forgalmaznak fel kell tüntetni ezek összetevőit. Első olvasatban elfogadtak egy olyan szöveget, amely szerepelt a termék származási helye és a teljes összetétel megadásra vonatkozó kötelezettség. Sajnos a tanács álláspontja ezzel ellentétes volt, különösen a médinre való hivatkozást ellenezték, és a nyomon követhetőség bevezetését a textiltermékek esetében. A második olvasatban az IMCO szakbizottság elfogadott egy olyan szöveget, amely nem ö, ö, szolgál megelégedésünkre a származási védjegyet ö, illetően. Nem sikerül megfelelő információt adni a termék származásáról, így a fogyasztóknak. Kollégi Rossi, Köszönöm szépen, Rossi kolléga, Coleman kolléga nincsen jelen, hogyha jól látom, tehát Kancsán kolléga kap kettő percre szót. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, miniszterasszony, ezzel az új rendelettel a textiltermékek a tárgyában, amelyet holnap szavazunk meg a plenáris ülésen, Európa elér egy olyan célkitűzést, amelyet már évek óta próbál elérni, még akkor is, hogyha ezt csak egy első lépésnek tekinthetjük azon komplett jogszabály felé, amely a célunk. Természetesen az európai fogyasztók védelme a származási hely feltüntetése révén és, ez új, és egy új nyomon követhetőségi mechanizmus elfogadása nagyon fontos. A bizottságnak egy jogalkotási javaslatot kell kidolgoznia az új címkézési rendszerekre vonatkozóan, amelyek gondosabbak és teljesebbek, több információt tartalmaznak a termékek jellemzőiről, eredetéről, melyeket harmadik országokból importálnak és az EU-ban értékesítenek. Így módon védjük a polgárokat a ham hamis vagy megtévesztő eredetet illetően. Remélhetőleg mindez ösztönzi az innovációt a textiliparban és a ruhaiparban, és így módon a fogyasztók innovatív termékeket használhatnak. Ez az európai kézműipar javára is szolgál, és nemzetközi szinten is védelmet nyújt számára. Ez egy kedvező jel, amelyet az Európai Parlament küld a 27 kormány irányába, hogy vezessék be nyomon követhetőséget a textiltermékek esetében is, és így összetettebb és valósabb információt szolgáltassanak a fogyasztóknak, mint a jelenlegi médin irányelv, és elkerüljük így a megtévesztéseket arra van szükség, hogy ezt a rendeletet kiterjesszük más áru kategóriákra is, az különböző jogalkotási javaslatokat egymással összhangba hozva, és ne csupán a textil termékekre vonatkozzon mindez, hanem az októberben elfogadott Médin irányelvet a tanács minél hamarabb elfogadja. Biztos úr ön már említette 2012. szeptember 30-ig tartó időszak túlságosan hosszú, remélem, hogy sikerül meggyorsítani a dolgokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kancsán kolléga. Egy percre Irigoyen Perez kolléganő kap szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt azzal kezdeném, hogy csatlakozom a gratulálókhoz. Én is gratulálok mindazoknak, akik részt vállaltak a megállapodásban, hiszen az Európai Unió összes fogyasztója profitál ebből. Azonban egy-két megjegyzésem mégis lenne. Utalnék arra, hogy mennyire lényeges, pontos érthető, egységes információkat nyújtani a fogyasztónak arról, hogy a textiltermék miket is tartalmaz. Az átfogó információ nem szükséges, sőt értelme sincs, hogyha a fogyasztó nem érti. Egy szükséges lépést tettünk előre, azonban még nem elégséges. Védenünk kell a polgárokat, főleg olyan termékekkel, amelyek irányában érzékenyek. Szükségünk van még egy európai konfekció méret egységesítése is, hiszen azt állapíthatjuk meg, hogy állandóan mások és mások a méretek, és hogyha vásárolunk egy ruhát, mégiscsak a méretet nézzük először. Köszönöm szépen, Irigoyen Perez kolléganő. Most uh, Schmidt kolléga kap egy perce szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Manders kollégámnak a jelentést. Én is osztom a gratulációkat. De most áttérek a jelölésre. A jelölés jó a fogyasztóknak, minnyáján tudjuk, de az is fontos, hogy szabadon választhasson a fogyasztó. A fogyasztónak pedig a jó információ, jól érthető információ alapján könnyű a döntése. Itt van a áruk eredet jelölése. Általában egy ruha részei több országból származnak, és így nagyon nehéz megmondani, hogy honnan is származik egy textiltermék. Hol van a határ? Ezt Manders úr is mondta. Mennyit jelöljünk, mennyi résznek kell egy bizonyos országból jönnie? A mai globalizációban az eredet megjelölés lehet egy olyan dolog, amely jól informálja a fogyasztót, de lehet protekcionista is, attól függően, hogy hol húzzuk meg a határt. Elnök úr, nyitottak a határok, és a szabadkereskedelem gazdaggá tette Európát. Most a fogyasztók védelmén a sor. Köszönöm. Köszönöm szépen, Schmidt kolléga. Most Rosbach kolléganő kap szót másfél percre. Köszönöm, elnök úr. A textilipar globális. És egy textiltermék általában körbeutazza a világot, mire megérkezik az Európai Unióba. Ez egy nagyon nehéz dolog, hogy megtaláljuk az információkhoz való jog, és a nyomon követhetőség, és a versenyképesi közötti egyensúlyt. Joga van a fogyasztónak tudni, hogy milyen venyi vegyi anyagokat használnak a termékhez, milyen eredetű nyersanyagokat, de hol van az egyensúly? Hiszen óriási nyilatkozatokat is hozzáfűzhetünk egy textil darabhoz, hogyha nem érthető, nincsen értelme. Tehát a jelölésnek egyértelműnek kell lennie, és érthetőnek kell lennie, hiszen a fogyasztó csak is így tud kezdeni vele valamit. A kompromisszum helyes irányba mutat, de 2013-ban kapjuk meg a bizottság tanulmányát. És ez a tanulmány adja meg a keretet ahhoz, hogy hogyan kap a fogyasztó pontos információkat a származási országról és egyéb elemekről. Ezen kívül még a nyomonkövethetőség is nagyon fontos. Szerintem még 2013-ig sok víz folyik le a Dunán. Örülök, hogy a biztos a dátum most egy kicsit előbbre szeretné hozni. Köszönöm, biztos úr, a frakció meg fogja szavazni. Köszönöm szépen, Rosbach kolléganő. Most egy percre Enán kollega kap Köszönöm, elnök úr. 2005-ben a textilkvóták megszüntetése megnyitotta a kapukat a dömping előtt az EU-ban, és ez a foglalkoztatás a környezetvédelem szempontjából katasztrofális volt, és a fogyasztók egészsége szempontjából úgy szintén. Jó tehát intézkedéseket hozni, amelyek célja a foglalkoztatás védelme, a textiliparban dolgozók védelme és a fogyasztók egészségének védelme. Szeretünk volna tovább lépni, de támogatjuk ezeket a javaslatokat, a származási hely megjelölését, a kötelező összetétel feltüntetését, de szükség van még erre a védelemre, ezekre az információkra valamennyi tagállamban, hogy fellépjünk a hamisítás ellen, illetve az ezt megszegők ellen az Európai Unión kívül, de a belső piacon is fel kell lépni a hamisítók ellen, ez a politikai szándék kérdése sajnos a, a, a tunéziaiak ellen sokkal inkább harcolnak a francia-olasz határon, mint a hamisítás ellen. Fontos ezzel a valósággal foglalkozni, és meg kell változtatni ezzel a textiltermékkel kapcsolatos magatartást. Vielen Dank, Herr Kollege Enna. Es folgt nun ebenfalls für eine Minute Herr Kollege Salvini. Most pedig ugyancsak egy percben Szálvéni kollega következik. Köszönöm elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak, Tajáni úrnak erőfeszítéseiért, de elégedetlenek vagyunk északi ligaként. Ez egy szürreális vita, ez egy becsapás, ez egy ünnepélyes becsapás. Egyes baloldali kollégák lelkesednek, azt mondják, hogy meg kell elapadni a konfekció méretekben, de amikor nem tudjuk, hogy honnan érkeznek a termékek, amiket felvesznek a fogyasztók, akkor ez mit ér a szabadpiacsal szemben? Inkább hallgassuk meg a túlélt termelőket, akik ezt a szürreális vitát hallgathatják, amely a félüres teremben hangzik el. Az első olvasatban nagy többséggel szavaztuk meg a kiegyensúlyozott szöveget, amely a termelők fogyasztók igényeinek megfelelt. Most viszont úgy tűnik, hogy két ország a 27-ből nem akarja, akarja csak tudni, hogy mit veszünk fel. A magyar elnökség ezt nem akarta meghallgatni. A Európa abszolút messze van a polgárok igényeitől, valamint a fogyasztókétől és a termelőkétől is.

Köszönöm szépen, Szegedi úr. Most pedig Roy asszony következik kettő percben. Tisztelt kollégák! Azt hiszem, hogy körülbelül egy hete szavaztuk meg nagy többséggel az IMCO szakbizottságban az Eh, illetve egy éve volt ennek, hogy az első olvasatbeli eh, eredményt elfogadtuk, most pedig annak örülhetünk, hogy a tanácssal a második olvasatban megszületett a kompromisszumos megállapodás, ami lehetővé teszi, hogy eh, gyorsabban lehessen bevezetni új termékeket a piacra. A Sajnálattal látom azonban, hogy a származási hely feltüntetését, illetve a konvekció méretek harmonizálását még mindig elutasítja a tanács, és ezzel meg nem adja meg a jogot a fogyasztóknak arra, hogy tisztán, tisztán lássák, honnan származik a termék. Hogyha ez megtörténne, ezzel javulna az európai márkák helyzete, és jobban tudnánk, hogy a nagy, olcsó dömping árakkal folyó versenyben is azért az európai gyár gyártók még nagy teljesítményre képesek. Nagyon fontos, hogy megakadályozzuk azt, hogy veszélyes termékek kerüljenek a piacra nem beszélhetünk ezzel kapcsolatban protekcionizmusról. És örülök annak, hogy legalábbis a bizottság hajlik arra, hogy elkészítsen 2013. szeptemberére egy tanulmányt, aminek a középpontjában nem csak a származási hely áll majd, hanem a e, konfekció méretek harmonizálása, az allergén anyagok e, vizsgálata, és így tovább. Miután azonban a tanács továbbra is a textil kereskedők érdekeit látszik védeni elsősorban, reméljük, hogy ez az álláspont majd változni fog. Most a mi feladatunk az, hogy megnézzük az embereket nem csak itt Brüsszelben, hanem otthon is, hogy hogyan tudjuk ezeket a célokat elérni. Szeretnék Tony Mandersnek és mindenkinek köszönetet mondani a mai eredményért. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Szusztá kollega következik egy percben. Eh, Köszönöm, elnök úr. Ez a rendelt javaslat támogatandó, mert segíti az egyszerűsítést és a harmonizációt a tagállamokban. Ez egy következetes jelzés tehát a bizottság vállalkozásokkal kapcsolatos javaslatához kapcsolódik, és a versenyképesség fellendítéséhez is a kézműiparban. Ez a rendelet premizálja az innovációt, elősegíti az átláthatóság javítását, azon, azonban engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a kompromisszum, amit elértek a felülvizsgálati záradék bevezetésével, illetve a közös nyilatkozattal a parlament és a tanács részéről a származási megjelöléssel kapcsolatban, amelynek van egy politikai jelentése, ez mindenképpen precedenst jelenthet, és a nehéz tárgyalásokat hátrányosan befolyásolhatja a parlament és a tanács között, az EU kívüli termékek szervezés megjelenésével kapcsolatban, amiről októberben szavazott a parlament, és ez nem csupán a textiltermékekre vonatkozik. Jó lenne, hogyha a tanács foglalkozna a demokratikus akarattal, amit a parlament képvisel, a parlamenti képviselők többsége. Nos, ennek ellenére mindenképpen megszavazzuk ezt a rendelt javaslatot. Köszönöm szépen, Szuszta kollega. Most pedig egy percben Morgantini kollégája szó. Elnök úr, tisztelt kollégák! Ez a jelentés fontos intézkedéseket tartalmaz, cél az egyszerűsítés és harmonizáció, ugyanakkor ellenzem azt, hogy nem sikerült a szövegbe beépíteni egy hivatkozást a származási megjelölésre vonatkozóan. A textiliparban ez alapvető jelentőségű lett volna. Ez egy garancia a polgárok és az európai fogyasztók számára. Fő versenytársaink, mint az USA, Japán vagy akár Kína már jó ideje hasonló normát alkalmaznak az importtermékekkel szemben. Európa Európában nem értjük pontosan, hogy miért is. Úgy tűnik, hogy ez a kérdés nem fontos és felesleges. De ez egyáltalán nem elhanyagolható kérdés, hiszen a származási megjelölés hozzájárulhat túl a minőség védelmén ahhoz is, hogy a csalásokat megelőzzük. Pontosan a múlt héten Prátóban, Városomban több mint 73 ezer hamisított terméket foglaltak le, főként textiltermékeket. Hamisítás, utánzás, a távol-keleten alacsony költségen való termelés, és a többi. Nos, a mi textiliparunk már térdre kényszerült, és Európa süket kérelmeinkkel szemben a származási megjelölés hiánya csak az utolsó rossz jele ennek. Frau Komi, Sie hatten eine Komi asszony, egy kérdést szeretne feltennem Morgantini kollégának. Igen, köszönöm. Szeretném megkérdezni a Lega Nord beli kollégákat, hogy mit tett az önök pártja a trialógusban zajló tárgyalások során, amikor is kértük aktív részvételüket a részemről és az Európai Néppárt részéről. Helyes kritizálni, de még jobb együtt dolgozni, hogy elérjünk eredményeket is. Morgantini úr, válaszol? Első olvasatban a szakbizottságban teljesen más szöveget fogadtak el. Abban szerepelt a származási megjelölés, és nem értjük, hogy a tanács, az Európai Tanács és a bizottság miért is nem tartotta meg ezt a fontos lépést. Számunkra ez a jelentés nem megszavazható éppen azért, mert hiányzik a származási megjelölés. Köszönöm szépen, Morgan úr, most pedig kettő percben Gardini képviselő. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák, biztos úr. Azt hiszem, hogy valamennyien itt most egy olyan szöveggel foglalkozunk, aminek vannak hiányosságai, mert azt hiszem, hogy valamennyien szerettünk volna ambiciózusabb dolgot látni ebben, mint ahogyan ezt általában elmondjuk itt ebben a teremben. Ugyanakkor azt hiszem, hogy valamennyien tudatában vagyunk annak, hogy a helyes úton járunk. Nyilvánvaló, hogy egy világos, kötelező címkézési rendszer valamennyi textil termék esetében lehetővé teszi a nagyobb ellenőrzést, a csalások és az illeges cselekmények leküzdését, azt hiszem, hogy ezt valamennyien támogattuk, hogy ebbe a szövegbe illesszék be a címkézési kötelezettséget, a bélések esetében is, amelyek nem textilek, hanem például állati eredetűek. Azt hiszem, hogy ilyen módon könnyebb lesz felépni azon kereskedelem ellen, amely piacunkon illegális importtal ö, szerepeltet például ö, kutya vagy macska szőrből származó béléseket. Egy ambiciózusabb tervre lett volna szükség a származás megjelölését illetően, a harmadik országokból való származást fel kellett volna tüntetni a fogyasztók védelme érdekében, de a dolgozók, a környezetvédelem és a kiskorúak védelmében is. Ez már bevált gyakorlat Európában, és ez az igazi garancia fogyasztóink és polgáraink számára. Szeretném, hogyha valamennyien tudatában lennénk annak, hogy ez egy olyan küzdelem, amelyet együtt és egységesen kell megnyernünk. Mert ahogyan Komi asszony is emlékeztetett erre, ez valóban egy küzdelem, ami már régóta megkezdődött, és most egy nagyon fontos lépést teszünk ebben a küzdelemben. Amit a biztos úr akar tenni, hogy konzultál a fogyasztókkal, ez egy alapvető jelentőségű pont, nem csupán a textilipar számára, hanem valamennyi ágazat számára, amelyel kapcsolatban

Pelt asszony. Most a végére is értünk, de nem még Prendergast képviselő. Würden Sie bitte das Mikrofon einschalten, Frau Bekapcsolná kolléganő a mikrofont? Most már be van kapcsolva. Uh, Ez uh, az új jogszabály lehetővé teszi, hogy uh, a fogyasztó lássa, hogy egy bizonyos textiltermék tartalmaz-e állati részeket, vagy nem. Pillanatnyilag ezt nem kell jelölni. A legtöbb fogyasztó pedig nem tudja, hogy egy textiltermék tartalmaz-e állati részeket, vagy nem. Az európai jogalkotás már a lábbelik esetében kötelezővé teszi az állati eredetű anyagok jelölését. Most egy lépéssel tovább mentünk. Ezen kívül a bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy eh, esetleg eh, vannak -e összefüggések az allergiás reakciók és bizonyos eh, vegyszerek között. Ezeket a vizsgálatokat minél hamarabb el kell végezni. Hangsúlyoznunk kell, hogy kihangsúlyozott javaslatokról van szó, és megfelelnek a jelenlegi helyzetnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Prendergast asszony. Most a bizottság nevében Tajani biztos kap szót. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy ez a vita nem technikai jellegű, hanem politikai jellegű, amely beleilleszkedik abba a kontextusba, hogy a reálgazdaságot támogassák az Európai Unió intézményei, ebben az esetben a parlament, a bizottság és a tanács. Az Európai Bizottság, az ipari biztos szándéka az, hogy támogassa a vállalkozáspolitikát, az iparpolitikát, hogy támogassa a kis és középvállalatokat, hogy válaszokat adjon polgárainknak a termékek minőségére vonatkozóan is, amelyek kerülnek vállalatainktól. Az európai ö, ipar versenyképessége megméretkezik a termékek minőségén is, és ide tartozik ö, polgáraink egészségének védelme úgy szintén. Nos, az Európai Bizottság ma este ezen vita végén ezért fejezi ki azon szándékát, hogy előre akar lépni, ami a Made in megvalósítását illeti, és felgyorsítjuk munkáinkat, hamarabb benyújtjuk majd az idevágó dokumentumot, tehát szeretném biztosítani Kancsan és a többi képviselőt, akik aggodalmuknak adtak hangot a túlságosan hosszú idők miatt, hogy ahogyan elmondtam bevezetőmben, már a szolgálataimnak megbízást adtam, hogy lépjenek előre, és folytassák munkájukat a megkezdett úton, mert az Európai Bizottság mindig is a Médin elképzelését támogatta, mind az EU-n belüli termékeket illetően, mind pedig az EU-ba importált termékeket illetően. A tanácshoz felhívással fordulok ma este, azt mondva, hogy ez a vita mindenképpen hasznos volt, hiszen Győri asszony nagyon világosan megfogalmazta, hogy a tanács nagy fontosságot tanul, biztos, tanúsít ennek a záradéknak, amely a mai politikai vita kulcskérdése, és úgy tűnik, hogy a tanács megállapodást akar találni, amely nem hátra, hanem előre tekint a bizottsággal és a parlamenttel annak érdekében, hogy konkrét válaszokat adjon a polgárok kérdéseire. Tehát a nyomon követhetőség kérdése a kis és középvállalatok versenyképességét érinti, és ez egy elsődleges célkitűzésem volt, hogy kezdetektől fogva európai biztosként a kis- és középvállalkozásokat akartam támogatni, folytatván a korábbi biztos munkáját. Így akarok eljárni a polgárok egészségének védelme érdekében is minőségi termékekkel, hiszen csak ezek versenyképesek a nemzetközi piacon, mert a az Európai Uniós termékek versenyképessége a minőségen méretkezik meg. Nos, azt hiszem, hogy ezért fontos folytatni munkákat ebben az értelemben. Elégedett vagyok az elért, munka, elért eredménnyel, a megállapodása a társjogalkotók között. A parlament és a tanács második olvasatban kell, hogy értékelje ezt a szöveget, az Európai Bizottság pedig újra magához ragadja a politikai kezdeményezést, és az iparügyi biztos, ahogyan mondottam, azon kíván dolgozni, hogy a termékeink védjék a vállalatainkat és a polgárok egészségét. Végezetül szeretnék emlékeztetni kötelezettségvállalásunkra, támogatjuk az innovációt a textil és ruhaiparban. A jogalkotás az egyik eszköz versenyképességünk védelmére, de az iparpolitika ágazatában más kezdeményezések is vannak. Kettőt említenék, egyrésztről intézkedéseket dolgozunk ki a kutatási eredmények átadására vonatkozóan, hogy ezek aztán konkrét termékek és szolgáltatásokká váljanak, amelyek értékesíthetőek. Ezen kívül egy közleményt is előkészítünk a versenyképesség aspektusairól a divat ágazatában hiszen nincsen növekedés és fejlődés és foglalkoztatás egy szociális piacgazdaságban, hiszen a, anélkül, hogy ne védnénk megfelelően a termékeinket, a piacnak nincs értelme, hogyha nincs egy fontosabb célkitűzés, és ez nem más, mint a szociális politika. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tajáni kollega. Most pedig Győri asszonynak adom meg ismét a szót a tanács képviseletében pár szóban hadd reagáljak a származási ország jelöléssel kapcsolatos kérdésekre hiszen ez volt a vita legizgalmasabb része és azt kell hogy mondjam hogy nem csak a parlamenttel folytatott egyeztetésben hanem a tanácson belül is ugye élénk vitát váltott ki a kérdés és hosszan foglalkoztunk ezzel mivel a kereskedelempolitika területén a származási országra vonatkozó horizontális javaslatról folytatott megbeszélések még nem zárultak le számunkra nem tűnt helyénvalónak olyan precedenst teremteni amely veszélyeztette volna azt a javaslatot prejudikálhatta volna az ottani vitának a kimenetelét. ugye megvizsgáltuk annak a lehetőségét is hogy létrehozzunk egy önkéntes alapon működő rendszert az előálltás helyének a feltüntetésére ez a lehetőség a gyakorlatban már most is nyitva áll a gazdasági szereplők előtt azonban ha ezt az önkéntes rendszert rendeletben rögztenénk akkor annak pontos végrehajtási mechanizmusa nélkül az indokolatlan terhekhez és torzulásokhoz vezetne és ezt mindenképpen el akartuk kerülni. biztos vagyok benne hogy a bizottsági jelentés fel fogja mérni egy esetleges eredetmegjelölési rendszer hatásait gy a jogalkotók megalapozott döntést tudnak majd hozni a jövőben. ki kell fejeznem hálámat tajani biztos úrnak azért mert rendelkezésre állt és kijelentette hogy a bizottság felgyorstja majd munkáját hogy megoldást találjunk erre a rendkvül fontos ügyre. volt kivitelezhető hogy belertunk a szövegbe egy felülvizsgálati klauzulát valamint egy preambulum bekezdéssel is rendezzük a témát és nagy örömömre szolgált hogy lara comi képviselő asszony aki a legfontosabb képviselője volt és harcosa ennek a témának is azt mondta hogy ez a megoldás ez elfogadható jó megoldás és a következő időkre is megteremti a közös munkának az alapját tehát még egyszer szeretném megköszönni ezt a hasznos vitát. jó hogy rendelkezünk egy menetrenddel már a jövőre vonatkozva is és hogy számunkra nagyon fontos itt néhányan szóltak erről hogy a hamistás ellen minél hatékonyabban tudjunk fellépni és hogy az európai fogyasztók bzzanak a textiltermékeknek a nyomon követhetőségében. az elnökség nevében tehát még egyszer köszönet a raportőrnek az árnyékelőadónak az imco bizottság elnökének és munkatársainak a közös munkáért amely arra irányult hogy második olvasatban megszülessen a megállapodás erről a jogszabályról és amelynek köszönhetően a textiltermékek belső piaca még jobban működhet majd. köszönöm szépen elnök úr! Köszönöm szépen, asszony. Most uh, még egyszer az előadó Köszönöm szépen, elnök úr a szabad piacot támogatjuk, és ellenezzük a protekcionizmus, nyilván ez volt a javaslat lényege. Ugyanakkor, elnök úr, a fogyaszt fogyasztó számára biztosítani kell a e, modern termékekhez való hozzájutást is. E, az első olvasatban is e, azt, akart, azt akartuk érvényre juttatni, és azt hiszem, hogy most a jó útra léptünk rá. Tajáni biztos úr is elmondta, hogy a, milyen fontos volt az, hogy ő is nagyon határozottan támogatta ezt a kompromisszumot, és Győri miniszterasszonyt is

azt kérem arra, hogy ugyanilyen nagy határozottsággal győzze meg a tanácsot arról, hogy egy megfelelő jogszabályt alkossanak meg. És azt hiszem, bizonyíthatjuk azt, hogy olyan jogszabályokat hozunk, amely jó az ipar, a vállalatok, a fogyasztók számára, és jó nekünk is. Köszönöm mindenkinek a támogatást, és még egyszer, Tajáni úr, köszönöm ezt a támogatást, és azt, hogy minél gyorsabban, ahogy ígérte, el fogják készíteni készíteni ezt a tanulmányt, és a tanácsnak, a tanácsot is sikerül majd meggyőzni arról, hogy egy nagyon jó az, ahogyan most kezeljük ezeket a kérdéseket. A jövőre vonatkozóan azt hiszem, hogy most egy példaszerű dolgot kell alkotnunk a többi ágazat számára is, azaz nem érzelmekre kell alapoznunk a jogszabályokat, hanem olyan jogszabályokat kell megalkotnunk, amelynek az alapját tudományos érvek alkotják, minden érintett fél inputjára alapozódnak, tehát olyan jogszabályt akarunk megalkotni, amely mindenki számára elfogadható és európai. Köszönöm szépen, Manders kolléga, a vitát lezárom. A szavazás holnap 12 óra 30-kor lesz. Áttérünk a következő napi rendi pontra, ez pedig a szóbeli válasz igénylők